May I humbly ask the... Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt fakció képviselők, koordinátorok, foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük az ülést. A 10 perces késés azt hiszem már több, mint elegendő, annál több az már egyáltalán nem elfogadható. Therefore I'll move on. Nos, akkor folytassuk, és kezdjük az ülést. A napi rend elfogadása, van-e valakinek ellenvetése? Nincs, elfogadtuk. A legutóbbi ülés, a február 29. március 1 ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ezt is elfogadottnak tekintjük, ha az ülés vége előtt nincs ellenvetés. Harmadik pont, az elnök közleményei. Az ülést az interneten lehet hallgatni. Címlistánk van, úgyhogy ezt aki szeretné, megkaphatja. Mielőtt a lényegre térnék, Szeretnék Jaroszlav Valesza kollégának gratulálni, aki ismét körünkben van, pedig motor kerékpárral balesetet szenvedett, örülünk, hogy itt van. Moziám Abad úr a költségvetési szakbizottságot képviseli, köszönjük a bölcs döntéseit. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól együtt fogunk tudni működni ezzel a fantasztikus tímmel. Nézzük akkor az ötös napi rendi pontot. A kettős felhasználású termékek. Bocsánat, a negyedik pont következik először. A 2012-es bizottságülések naptára. új szabályt fogadtunk el annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen kihasználni a tolmácsolási forrásokat, hogy ne legyenek átfedések, például ö, szerdán és csütörtökön az ülések között, legalábbis kevesebb esetben. Ez pedig azt jelenti, hogy a jövőben a szakbizottság ülésekre vagy hétfőn délután és kedden egész nap, három fél napban, vagy szerda reggeltől csütörtök délutánig kell, hogy sor kerüljön. Tehát ismétlem, csütörtök délutánig bezárólag, ha négy félnapos ülést tartunk. Hát, ez elég komoly, hogy megvan az új naptárunk, és az egyetlen változtatás, amit kénytelenek voltunk eszközölni, a 38-as hetet érinti, ahol hétfőn kezdünk. Délután. Úgyhogy pillanatnyilag nincs csütörtök délután veszélyben. Kivéve, amit majd a későbbiekben fogok javasolni itt az ülésünk során. Most jön az ötös napirendi pont, a kettős felhasználású termékek. Ahogy önök is tudják, második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Tanácsi ö, állásfoglalásról van szó, és ö, ajánlás tervezetről. Hogyha nincsen ellenvetés, úgyhogy folyta, akkor folytatom előadóként, mert én voltam ennek a témának az előadója. Mivel nincs ellenvetés, akkor ez így lesz. Ahogy önök is tudják, jogalkotói témáról van szó, én vagyok az előadója a témának, és mi vagyunk a, az illetékes bizottság. A folyó jogalkotója eljárást fogjuk alkalmazni a kettős felhasználású termékekre. A tavalyi export ellenőrzési rendszerek ellenőrzésének megfelelően nagyon gyors leszek, úgyhogy javaslom, hogy villám eljárás keretén belül fogadjuk el a tanácsi álláspontot és a parlament második olvasatát. Ez volna a javaslatom. Rendkívül szakmai jellegű a téma. Az Európai Unió úgy döntött, hogy elfogadja a kettős felhasználású termékeket. Az ENSZ szintjén például. Tehát nekünk kell listát készítenünk, hogy nyomon kövessük a változtatásokat az illetékes globális hatóságok szintjén. Itt nincs semmiféle külön hatásköröm, és hatáskörünk, csak az, hogy megfelelően járjunk el, azt követően, ahogyan ez az illetékes szerveknél eldöntésre került. Javaslom tehát, hogy első olvasatban fogadjuk el a tanácsi álláspontot, és ennyi. Ez a leggyorsabb módja annak, hogy eljárhassunk. Nincs megjegyzés? ellenvetés, esetleg tiltakozás. Nincs megjegyzés, nincs ellenvetés. Holnap szavazunk róla. Március 29-én pedig a plenáris elé kerül a téma. Uh, the next a következő napi rendi pontunk a hatos, Julio Winkler uh, úr témáját Daniel Gaspari úr fogja előadni, mert Winkler úr nincs itt sajnos, de Kaspari urat sem látom. Úgyhogy akkor nézzük a következő napi rendi pontot. Remélhetőleg Kaspari úr majd megjelenik, és akkor visszatérünk a hatos napi rendi pontra. Hetedik napi rendi pont. A harmadik országoknak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó általános rendelkezések. Itt egy tanulmányt kell ismertetni, aztán jelentés tervezetet kell készítenünk, mi vagyunk az illetékesek. Metin Kazák az előadója a témának. Javasolnám tehát, hogy akkor hallgassuk meg a tanulmányt, a harmadik országoknak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó általános rendelkezésekről, itt látható, nyomtatott formájában. Mindenki hozzáférhet. Michael Emerson úrnak adom meg a szót. Hol van? Nincs itt? Uh, so we cannot proceed to the presentation of study. Akkor nem tudjuk sajnos meghallgatni a tanulmányt. Akkor a jelentés tervezetet se hallgassuk meg? Akkor nézzük ennek a második részét de most első részén lép elő. A jelentés tervezett megvitatása. Azt hiszem mindenkinek rendelkezésére áll ez a jelentés. Hallgassuk meg akkor az előadót. Metin Kazak parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagy örömre szolgál, hogy ma beszélhetünk a jelentéstervezetről, és esetleg a mikro makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó tanulmányt is meg tudjuk hallgatni. A munkadokumentumot biztos már megismerték, nem fogom bemutatni ennek a részleteit. Azért szeretnék kiemelni néhány központi gondolatot a jelentés tervezetből. Először is a legfontosabb témák, amelyek kapcsolódnak a jelentéshez, a meghatalmazáson alapuló aktusok használata. A bizottság javaslata az, hogy esetenként kell döntést hozni a végrehajtási aktusokról, azért, hogy föl lehessen gyorsítani a jogalkotási folyamatot. Ahogy az Európai Bizottság, ahogy ebben a szakbizottságban már megállapítottuk, a végrehajtási aktusok használata számunkra nem elfogadható, és számomra sem, mint előadók. Ugyanakkor megértem, hogy a bizottság agályosnak tartja a makroszintű finanszírozási támogatás hatékonyságát, hiszen ez egy sürgősségi eszköz kell, hogy legyen. Ezért a jelentés tervezetben azt fejeztem ki, és egyébként a titkárságot tájékoztattam informálisan, és a jogi szolgálata is felvettük a kapcsolatot, tehát próbáltuk tisztázni ezt a kérdést, hogy ezt a két igényt hogyan tudjuk összeegyeztetni. Láthatják, a, hogy bevezettem egy 2A mellékletet, vagy függeléket, amely részletezi, hogy esetenként hogyan kell foglalkozni a meghatalmazáson alapuló joga, jogi aktussal. Így a makroszintű pénzügyi támogatás, mint eszköz gyorsabb, hatékonyabb lehet, mint ahogy az érdekelt felek ezt eh, igénylik. Politikai jellegű témák eh, tekintetében úgy gondolom, és egyébként a főigazgatóság is megerősíti, hogy a múltban sajnos sokszor a makroszintű pénzügyi támogatást az úgynevezett csernovai kritériumok teljesítése nélkül adták meg, vagyis a félnek a demokratikus mechanizmusokat tisztában kell tartania. A makroszintű pénzügyi támogatásnak teljesítenie kell a Lisszaboni kritériumokat, a a demokrácia támogatása és az emberi jogok támogatásának a feltételeit is teljesíteni kell. Azért, hogy az unió demokratikus érdekeit figyelembe vegyük. Ezért a külügyi szolgálatnak fontos szerepet szánok a hatos cikk, hatos cikk egyes pontjában a szolgálat kell, hogy értékelje az egyes országok esetében, hogy a demokratikus mechanizmusokat megfelelően alkalmazzák-e az országokban. És csak akkor, ha az EKS pozitív értékelést ad, csak akkor lehet megadni a makroszintű pénzügyi támogatást. 6 per 4 a cikkbe bevezettem azt, hogy politikai és demokratikus uh, intézkedésekre lehet lehetőség, vagy lehetőséget kívánok ezekre adni megállapodás keretében. Egyébként az AFED szakbizottsági ülésen merült fel ez, és az AFED vélemény tartalmazza ugyanezt a lehetőséget, ugyanezt a javaslatot, a tekintetben, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot be kell vonni, és fontosabb szerepet kapjon a döntéshozatali folyamatban. A hatály szempontjából az Európai Bizottság azt javasolta, hogy kell egy harmadik ország kategória is, amely nem jelölt nem szomszédos ország, de politikailag, gazdaságilag és földrajzilag közel áll az Európai Unióhoz. Gyakorlatban ez közép-ázsiai köztársaságokat jelent. Úgy gondolom, hogy egyszerűen föl kell sorolni a harmadik ország kategóriaként ezeket az országokat, és nem pedig egy nyitott és pontatlan rendszert kell felállítani a számukra a pénzügyi támogatás esetében. A bizottság azt javasolja, hogy ez ideiglenes rendelet legyen, és csak a mostani pénzügyi időszakra legyen érvényes. Ez viszont nagyon furcsa lenne az, hogy a rendelet csak kevesebb, mint két évig lenne hatályos. Javaslatom az, hogy a rendelet nyílt végű legyen, természetesen megfelelő felülvizsgálati záradékkal biztosítani kell a rendelet jogi következetességét, és hogy ne történjen párhuzamos munka. Még egy megjegyzésem lenne, a grúziai makroszintű pénzügyi támogatás nyitott kérdésével kapcsolatban. Barajra elnök úr jelentéséből vettem át, hogy megállapodás keretében kell a, rend, a helyzetet tisztázni, és a parlamentnek megfelelő megoldást fogunk találni a közeljövőben. Ezt a reményemet fejezem ki. Ennyiben szerettem volna beszámolni erről a jelentéstervezetről. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstervezet bemutatását. Akkor meghallgatjuk az árnyék előadókat. Mari Eleni Kopav, szocialista frakciótól. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy már az elmúlt ülésen is kihangsúlyoztam. It's okay. Όπως είχα τονίσει και στην... Tehát, ahogy az elmúlt ülésen is elmondtam, teljesen egyet értek azokkal a fenntartásokkal, amelyeket a kollégák eddig már jeleztek így az előadás is. Előadó is jelzett az elő a jelentésében. Az Európai Parlament nyilvánvalóan tudja, hogy mennyire fontos, hogy egy hivatalos jogi eszközt fogadjon el annak érdekében, hogy hatékony makropénzügyi segítséget tudjunk nyújtani harmadik országoknak. Időközben ugyanakkor a körülmények nagyban megváltoztak, és ez bizonyos kérdésekhez vezet, a rendelet hasznosságával, felhasználhatóságával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az eszköznek a felhasználhatósága meglehetősen korlátozott, és ezzel egyidejűleg a bizottságnak az érvei sem igazán meggyőzőek. Egy további kérdés az Európai Parlamentnek a illetékessége a Lisszaboni szerződés szerint olyan feladatokat kapott az Európai Parlament, például a parlamenti kontroll eh, területén, ami a pénzügyi segítségeket illeti, amelyek uh, sajnos nehézé teszik az Európai Parlament számára, hogy lemondjon ezekről a dolgokról. Aztán most térjünk át a technikai részére ennek a rendeletnek. Vannak olyan részei ennek a rendeletnek, amelyek a válságra vonatkoznak, a válsággal kapcsolatban tartalmaznak rendelkezéseket nem léphetünk úgy fel, mint hogyha nem lenne válság, nem tehetünk úgy, mint hogyha nem gyűrűzött volna be a válság az Európai Unióba is. Tehát ezek fontosak, ezek a rendelkezések, és fontos, hogy a figyelembe vegyük azt is, hogy nem alkalmazhatunk adhok megoldásokat, holisztikus megoldásokat kell alkalmazni a világ szerte kialakult pénzügyi piaci válság és turbulenciák megelőzésére. nem szabad, hogy rövid célú, rövid távú megoldásokat dolgozzunk ki a pénzügyi piacok számára, hanem hosszú távú, vagy legalábbis középtávú, megnyugtató megoldásokat kell felmutatni. Éppen ezért az előadó által javasolt módosításokat nagyrészt támogatni tudom, ami például a rendeletnek a hatáját illeti, hogy ez ugye kiterjedne az ázsiai országokra is, és hozzá tudok és illetve nem tudok hozzájárulni a 31-es, 34-es módosító indítványokkal. Egyébként a többi pontban egyetértek az előadóval. Ami az 1-es és a 21-eset illeti, úgy gondolom, hogy a címhez itt azt kellene hozzáfűzni, hogy nem csak országokról, hanem bizonyos területekről is van szó. Hiszen vannak bizonyos országok, akik igényt tartanak a pénzügyi segélyekre, de de vannak bizonyos területek is, így például Palesztina, akik nem feltétlen minősíthetők országnak, éppen ezért lenne szükség erre a módosító indítványra. Ami pedig az elkészített eh, London's Economics által benyújtott tanulmányt illeti, ez egy érdekes eh, tanulmány volt, ezzel kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy a végkövetkeztetésünk az, hogy olyan a gazdasági válságunk, amiben gyorsan, de tisztességesen kell cselekednünk, és hogyha képtelenek vagyunk gyors segítséget nyújtani, akkor ez a segítség ez nem lesz hatékony. Ennek szellemében fogunk módosító indítványokkal élni. E Köszönöm szépen, GUE következik. Jó napot kívánok, köszönet az előadónak, illetve a munkatársaknak rendkívül érdekes ez a tanulmány a politikákról. Egy általános megjegyzésem lenne a makrofinanciális támogatásról. Az EU belül szerintem a szóhasználat általában nem föltétlenül jó, mert nincsenek olyan országok itt, akik a kivásárlásoknak gyakorlatilag kedvezményezettei. És itt gondolok az életszínvonalra és meg minden. Szerintem a támogatás szó használata, nyilván mindenki tudja, hogy mire gondolunk ilyenkor, hogy a fejlődő országokat támogatja az EU, de szerintem itt nem jótékonykodásról van szó az Európai Unió részéről, ez elég kemény feltételekhez kötött, és ezek elsősorban nem politikai dolgokra vonatkoznak, hanem demokráciára, olyan strukturális ö, programokról vannak, van itt szó, amelyek a motorja az IMF, a nemzetközi pénzügyi alap például, és hogyha a mellékletben nézünk példákat, mint például Koszovót, az első feltétel a privatizációs stratégia kidolgozása, a hatos felgyorsítani a szociális tulajdonban levő vállalatokat, stb. Nos, eszközként és fegyverként használják fel a nemzetközi pénzügyi alapot arra, hogy bármit is tegyenek ezek az országok. Ez egyáltalán nem támogatás, legalábbis nem ilyen formában. Úgy gondolom, hogy ami a konkrét kérdéseket illeti, amelyekkel szembe kell néznünk, egyetértek Metin Kazak megjegyzésével, hogy a demokratikus aspektusokat kell hangsúlyozni, vagy olyan feltételeket teremteni, hogy ezen a téren több minden történjen, ami az eljárást illeti, a parlament a lehető legjobban ö, szemmel kell, hogy kövesse az eseményeket, ez az általános ö, jogalkotói eljárást ö, jelenti, illetve az esetenkénti elbírálást, és ö, szerintem maximálisan ebben részt kell venni a parlamentnek. Köszönöm. Ha más nem kér szót, akkor nézzük a téma első részét, és Michael Emerson professzort hallgassuk meg, aki kutatója az európai politikai tanulmányoknak. Hallgassuk meg először a beszámolót a tanulmányról, és aztán utána lehet kérdezni. Persze nagyon sok időnk nincs, úgyhogy professzor úr 10 percben kérem, hogy számolj. Kérem, kezdjük újra, mert az előbb egy kis műszaki probléma volt. Kérem, professzor úr, kezdje előről. Köszönöm, elnök úr. Nem voltam biztos benne, hogy mi történik, úgyhogy akkor kezdem előről. Sajnos az elnök urat nem halljuk, mert nincs bekapcsolva a mikrofonja. Please start. Kérem, kezdje el újra, mert volt egy kis probléma tolmácsolással. Jó, értem, köszönöm szépen, akkor bocsánat, újra kezdem. Nos, azt hiszem, hogy a jelenlevők tudják, hogy mi az ABC. A lényeg az, hogy kisebbségi részvényese a az IMF műveleteknek, úgyhogy van, amikor kicsit több részesedése is van, körülbelül több mint 10 százalék, de legtöbbször kisebbségi. Ez kapcsolódik a jelentésben megfogalmazott felvetéshez az egyik módosító indítványban. Az elmúlt évek során általában két feladatot láttunk el évente, de ez kapcsolódik a gazdasági válság által kialakított körülményekhez, ami az eszköz hatékonyságának értékelését illeti. Rendszeresen készültek tanulmányok erről, ezeket átvizsgáltam, és a mi jelentésünk 44. oldalán ebben az anyagban bár régen 44. oldal volt, most azóta lehet, hogy már az oldalszám megváltozott, most mindjárt megnézem. There is, uh... yeah, now it's page, um... Most most a 37-38. oldalon található. Tehát a lényeg az, 15 ilyen intézkedést vizsgáltunk meg, az eredmény az volt, hogy a hat, ebből hatot a következőképpen értékeltek, nem én, mások. Korlátozott, szerény, kicsi, elhanyagolható, hasznos, értékelhető hatás, egyébként is végrehajtották volna. Ezek voltak azok a jelzők, amikkel illették őket a hatástanulmány keretén belül. Kettőt még nem valósítottak meg, komoly késrekedés fémjelezte ezeket, de talán azért, mert Boszniában és Ukrajnában a kormányban voltak komoly problémák. Négy esetében részben lettek ö, eltörölve a programok, mert ö, nagyon gyorsan ö, fejlődtek a gazdasági események, következtében a helyzetek, és nem volt már szükség rájuk. Úgyhogy ezért utalnék arra, hogy miért késlekedtek a, prog- a programok, illetve miért nem működtek operatívan egy adott időben. Nos, a bizottsági új keret rendelet vonatkozásában részletekben nem mennék bele, ez az önök intézményeinek a problémája, csak a következő megjegyzést tenném. A program végrehajtása során ismertek a késekedések, a nehezen végrehajtható intézkedések, és a rendelet, a keretrendelet, a keretrendelet tervezett ennek orvoslását ajánlja. Ha jól tudom, a tanács pillanatnyilag ellenáll a javaslatoknak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tanácson belül egy szakbizottság a bizottsági intézkedések mikrokezeléséhez fog ragaszkodni, ez pedig nyilván nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy gyorsabban lehessen felhasználni ezt az eszközt. Nos, ha a nemzetközi pénzügyi alap egyetlen partnere lenne az ilyen jellegű tevékenységnek, akkor azt mondanánk, hogy általában, de nem szükségszerűen így lenne ez, és az Európai Beruházási Bank és a Világbank is jelöltjei lennének ennek a ö, feladatnak. És hát ugye arra gondolok itt most, amit néhány évvel ezelőtt tapasztaltunk Közép-Kelet-Európában a 2008-2010-es válságra, ahol az Európai Beruházási Bank segített a kelet-európai bankrendszereken, és hát nem tudom, hogy a jelenlegi eurózónában folyó válság nem fog-e hasonló feltételeket teremteni, és a beruházási banknak nem kell -e majd ugyanígy hasonlóképpen fellépnie. A kérdés tehát az, hogy az Európai Unió ezen eszköz segítségével felléphet-e majd ilyen esetekben. Megint csak rámutat a jelentésében az előadó a földrajzi területekre. utalnak olyan országokra, amelyek közel vannak az Európai Unióhoz, hát ez eléggé vicces megfogalmazás. Mi inkább azt javasolnánk, hogy beszéljünk világosan Közép-Ázsiáról, mert elvileg erről a területről van szó. Nos, ami az EU értéktöbletét és politikai feltételrendszerét illeti, a jelenlegi EU többletérték eléggé technikai jellegű módon jelentkezik, a közpénzek auditálása, keretén belül. Hát igen, ez fontos, de nem igazán stratégiai jellegű, hanem alacsony szintű szakmai történet. Az előadó azt javasolja, hogy a politikai feltételrendszert egyértelműbben fogalmazzuk meg. Hát ez nagyon érdekes, mert ez tényleg képviselhet többletértéket, mert az IMF ö, explicit politikai feltételeket nem vezethet be. Bár itt nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert a demokráciát nem lehet 10 millió euróért általában megvásárolni. Úgyhogy a kérdés az, hogy elképzelhető-e az, hogy hasznos emberi jogi vagy konkrét politikai intézkedéseket ö, azonosítani lehet-e, vagy a kormány éppen elfogadhatónak ö, bizonyul-e, vagy erre kell kényszeríteni, de igazándiból nagy kereskedelmi keretek között néhány millió euróval nem lehet politikai reformot megvásárolni. Aztán az expost értékelés módszere. Mi azt fogalmaztuk meg, hogy barátom itt a bizottságban, akivel nagyon hasznos eszmecserét folytattam Peter Bexel és kollégáival, Ugyanez a főigazgatóság kér, készíti, persze külső szakértők segítségével ezeket a tanulmányokat, de én deontológiai szempontból kérdésesnek tartom azt, hogy vajon a vezetőségnek kell-e az értékelést is elkészítenie. Csak úgy felvetettem ezt a gondolatot. Egyébként az IMF és a Világbank értékelését nem a vezetőség készíti, hanem más. Végezetül, most jön a lényeg. Jó, hát ez az eszköz csak ilyen ö, kisebb, ö, nagyobb eredményeket ö, tud felmutatni, akkor hogyan tovább? Álljunk levele? Vagy pedig tömegesen terjesszük el? Vagy nagyjából ugyanolyan módon használjuk fel a jövőben is? Azt hiszem, hogyha leállnánk vele a jelenlegi helyzetben, amikor az eurózónában ez óriási kárt jelentene szomszédaink számára, eh, hiszen rendkívül negatív és nem kívánatos politikai üzenetet közvetítene. Úgyhogy nem igazán ösztönöznénk erre. Ha viszont széles körben elterjesztenék, hát tudjuk, hogy az eurozóna válsága már az Európai Uniós pénzforrásokat is eléggé a, meg ö, nagy próba elé állította. Úgyhogy az EU hozzájárulásai nem kevesebb, mint 20%-kal kellene, hogy ö, megnövekedjenek a jelenlegihez képest, ami sokkal alacsonyabb. Úgyhogy ez talán egy elég elfogadható javaslat lenne. Tehát végezetül nem javasoljuk ezeket a szélsőséges megoldásokat, tehát sem azt, hogy ne folytassuk a használatát, sem azt, hogy széles körben terjesszük el. Talán egy kicsit javítani kellene rajta, és ez a keretrendelet elég jó szint lenne arra, hogy javítsunk. Ezen köszönöm szépen. Let's Köszönöm szépen, akkor megnyitom rövid időre a kérdések, megjegyzések lehetőségét. Akár a prezentációhoz akarnak hozzászólni, akár a jelentéshez, önnéki a szó, az előadókért szót. Bolgáról fogok beszélni. Здравя авторите на изследването. Szeretnék gratulálni a tanulmány szerzőinek, hiszen kitűnő és alapos elemző munkát végeztek ebben a tanulmányban ezt a pénzügyi eszközt illetően. Megkíséreltem az elvégzett munka eredményének nagy részét beleépíteni a jelentésembe, hiszen a makropénzügyi támogatás, mint eszköz, mindig is az IMF által biztosított pénzeken alapult részben. Az elemző kutatók álláspontja az, hogy ez az eszköz a maga módján igencsak fontos hozzájárulást biztosíthat a harmadik országok fejlődéséhez. És ehhez természetesen nem csak az IMF járul hozzá pénzzel, hanem hozzájárul a Világbank és az Európai Beruházás és Fejlesztési Bank is. A jelentésemnek az ötödik cikkejében egy küszöbb értéket irányoztam elő, amely az Európai Unió által rendkívüli helyzetekben nyújtandó pénzügyi segítségnyújtásra vonatkozik. A javaslat szerint ezt a küszöbb értéket csökkenteni lehetne különleges helyzetben. Egy pont van, ahol nem értek egyet a tanulmány készítőivel, ez pedig a politikai kondicionalitásnak a kérdése. A jelentés részletesen tárgyalja azoknak az országoknak a támogatását, hatóságát, akik az emberi jogok betartása és a demokratizálódás felé vezető úton megfelelő lelépéseket tesznek. Hogyha megnézzük a többek közt a Lisszaboni szerződés keretében ezzel kapcsolatban, így tehát az emberi jogokkal kapcsolatban kitűzött céljainkat, akkor mm, azt kell, hogy mondjam, hogy a támogatható országoknál mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a politikai kondicionalitás nem mindig áll összhangban a Lisszaboni szerződésben kitűzött célokkal. Eleni Koppa kolléganő megjegyzéseivel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy köszönöm a hozzászólását, egyetértek a megjegyzéseivel, amit pedig Murphy úr mondott azzal kapcsolatban, Annyit jegyeznék meg, hogy a hogy a módosító indítványokkal kapcsolatos eszmecsere során bizonyára képesek leszünk kompromisszumot kidolgozni. Ez lehet, hogy adott esetben technikai szintű módosításokat is jelent majd. Így például az első függelékben Koszovóval kapcsolatban van egy ilyen technikai módosítás. Koszovó egy olyan ország, egy olyan terület, amely igenis támogatható, és ez kapcsolódik ahhoz, amit Murphy úr mondott a megjegyzésében. A makro gazdasági támogatás, tehát olyan országokat kell, hogy elérjen, amelyek jelenleg nagy reformokat, adott esetben politikai reformokat is hajtanak végre. Őket kell tehát, hogy támogassuk, nem szabad ugyanakkor, hogy befolyásoljuk, nyomás alá helyezzük, fenyegetés alá helyezzük az országban zajló átalakulást. Again, uh, questions or Köszönöm szépen, kérdezem, hogy van a prezentációhoz vagy a jelentéshez hozzászólás kérdés. Csak egy rövid kérdésem lenne az előadóhoz, a tanulmány készítőjéhez. Mit gondol az IMF részvételére, és hogyan tudna az IMF esetleg az európai szomszédsági politikába bekapcsolódni? Professor Michael Emerson to reply. Michael Emerson szeretne reagálni a kérdésre? A kérdést úgy gondolom, abból a témből kiindulva kell megválaszolni, hogy a makroszintű pénzügyi támogatásban ugye támogatás van. Például Grúziában láttuk ezt. Értem, hogy az a pontos ok, ami miatt támogatást adunk ilyen esetekben, az az, hogy az eladósodott szegény országok rossz hitel lehetőségét javítsuk, hozzá tudjanak férni alapokhoz, támogatáshoz. A támogatás pénze nem költségvetési támogatás, és nem, olyan, nem úgy működik, mint az európai szomszédsági politikában a költségvetési támogatás, bár hasonló eszköz, úgyhogy elképzelhető lenne ezek együttes alkalmazása. Ha az IMF-hez való kapcsolódás figyelembe vesszük, akkor talán ezzel egy külön rendeletben kellene foglalkozni. Vagy pedig más intézményekkel is lehetne partnerségi kapcsolatot kialakítani hasonló módon. Have Lezárta? Köszönöm. Hallgassuk meg a bizottság képviselőjét, Peter Bex urat. Köszönöm, elnök úr. Avval kezdeném, hogy köszönetet mondok az előadónak a jó jelentésért. Számunkra ez egy jó alap a további tárgyalásokhoz. Bár egy sor témában egyetértünk, vannak olyan témák is, amelyek esetében bizonyos agályaink vannak. És most a kezdeti megjegyzéseimben a, ezekre a témákra szeretnék koncentrálni. Az első téma a meghatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése. Konzultáltunk a jogi szolgálatunkkal a tekintetben, hogy egyedi makroszintű pénzügyi támogatás esetében meghatalmazáson alapuló jogi aktust alkalmaznánk, és a jogi szolgálatunk válasza egyértelmű volt. Azt mondják, hogy a szerződés szerint a meghatalmazáson alapuló jogi aktus eljárása csak nem jogalkotású aktusokhoz kapcsolódhat, és a jogalkotási aktusok nem lényegi elemére vonatkozhatnak. Tehát ha egy újabb függeléket alakítanánk ki csak azért, hogy a bizottság ezt a feladatot jogi, meghatalmazás alapuló jogi aktuson keresztül tudja megvalósítani. Ez a jogi szolgálat szerint igazából megkerülése lenne az Európai Bizottság valódi feladatának, vagyis a rendelet végrehajtásának. Kazak utalt már az AFET szakbizottság véleményére. Az ő indoklásukat nagyon fontosnak tartom ebben a témában. Ők azt mondják, mivel az eszköz mérete korlátozott, és fontos, hogy hatékony és gyors legyen az eszköz alkalmazása, az Weider asszony, az AFET előadója támogatja, hogy a bizottság végrehajtási hatalmat kaphasson, de nem fogadja el a meghatalmazás alapuló jogi aktusok alkalmazását, kivéve, hogyha olyan országokra is ki lenne bővítve az MFA, amelyek a mostani elfogadott országok listáján kívül esnek mert akkor lehetne hatékonyan foglalkozni a témával. Természetesen a bizottság érti a parlament aggájait a parlament szerepe tekintetében, és ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy a társ jogalkotónak teljes ellenőrzési lehetősége lesz az MFA eszköz tekintetében. A parlament már most az, hogy vitát folytat erről az eszközről, már megvan a lehetősége arra, hogy megtalálja helyzetét, a szerepét, a feltételeit ennek az eszköznek, és az országlistának az összeállításában is bele tud szólni. Igazából a bizottság feladata a végrehajtás, a tanács és a parlamentek közösen megállapított szabályok végrehajtása. A társjogalkotó természetesen folyamatosan tájékoztatni fogjuk a rendszeres jelentésünk keretében, az éves jelentés keretében, illetve minden egyes műveletről készülő jelentésünk és a több éves felülvizsgálati jelentésünk keretei között az eredményekről. A normál hatalom megosztás esetében ugye a végrehajtás és jogalkotás ellenőrzés a másik oldalon, ez megfelelően fog működni. A, másik, a többi három témáról rövidebben fogok szólni, elnök úr. Második téma Közép-Ázsia, mint új jogosult országok. A bizottság szívesebben megtartaná azt az utalást, hogy egyéb az EU-hoz közel álló országok. Az igaz, hogy a múltban ez a harmadik kategória elsősorban közép-ázsiai országokra vonatkozott, ahogy nagyon helyesen az előadó ezt említi, és Michael Emerson is erről beszélt. De ma már nem biztos, hogy ez a helyzet. Gondoljanak csak azokra a politikai dinamizmusokra, amelyek az EU déli szomszédsági területein folynak. Ezért rugalmasságot szeretnénk föntartani, azért, hogy támogatni tudjunk a, tudjuk a szomszédaink szomszédait is, amennyiben a politikai és a gazdasági feltételek az MFA számára megvalósulnak. A harmadik téma, amit említeni kívánok, a politikai megfelelősség. A bizottság egyetért az előadóval, meg kell erősíteni a politikai előfeltételek alkalmazását, és átlátható és hivatalosabb ellenőrzést kell gyakorolni e tekintetben. Az előadó azt javasolja, hogy az EKS készítsen értékelést az összes döntés esetében, a tekintetben, hogy az ország megfelele a demokratikus elszámáltathatóság kritériumainak. Természetesen támogatjuk az EKS bevonását a politikai előfeltételek vizsgálatába. Gyakorlatilag ma is ez így működik. Az EKS részese a döntéshozatali eljárásnak, amely keretei között a bizottság a főképviselővel, mint az Európai Bizottság elnök helyettesével egyeztet. Tehát explicit politikai ellenőrzést támogatjuk, beleértve a politikai feltételek teljesülésének ellenőrzését. Viszont van egy formális kérdés, az EKS milyen mértékben lehet önálló testület, nem intézményként, egy jogi aktusban hogyan lehet külön feladatot adni neki. Itt ugye jogi, intézményi vitára térünk már át, és ez a vita egyébként a több éves pénzügyi terv tárgyalása során már folyik. Ez nem az én illetékességembe tartozik, de tudom, hogy hamarosan föl fog merülni ez a jogi kérdés, és akkor ugyanazt a megoldást el tudjuk majd fogadni, mint más külső eszközök esetében. A bizottság nem ellenzi azt, hogy általános utalás történjen a megállapodásokban a politikai feltételekre, azt egyáltalán nem javasoljuk, hogy specifikus politikai kritériumokat hasz, alkalmazunk az egyes MFA juttatások esetében. Úgy gondoljuk, hogy ami most makroökonomiai eszköz, igazából abszolút politikai eszközé válna ezzel, és ez ellentétes lenne az MFA természetével és céljaival. Negyedik és utolsó megjegyzésem, az IMF megfelelőség. Az IMF a fő támogató az MFA jutatás esetében, ahol fizetési problémák vannak. Nem lehet más európai vagy nemzetközi intézményen lecserélni a javaslatnak megfelelően. Egyszerűen azért, mert nincs más olyan intézmény, ami ilyenfajta támogatást biztosítana. Amikor Michael Emerson az IBRD-ra utalt, és a közép- és kelet-európai kapcsolatokra igazából a bécsi kezdeményezésre gondolt, úgy gondolom, az európai bankok Közép- és Kelet-Európába kivonulnak, és e, ennek helyébe próbálnak lépni. Ez egy nagyon hatékony, hasznos művelet, és pozitívak az e, eredményei, de ennek a természete abszolút eltér attól, mint ahogy az MFA működik. Hogyha feladnánk az IMF feltételeket, megfelelőség, ez nagyon nehéz lenne számunkra. Olyan egyszerű okból kifolyólag, hogy az Európai Unió Bizottságának egyszerűen nincs eszköze, hogy az IMF helyébe lépjen ezekben a témákban. Ne felejtsük el azt sem, hogy amióta az MFA megalakult, kiegészítő eszközként működött. Ez tükrözi a felállítása és a mérete is, ugye, ahogy elhangzott, korlátozott a mérete. Elnök úr, vannak még egyéb témák is, de ezek vagy kevésbé fontosak az eddig említetteknél, vagy inkább technikai jellegűek. Gondolom, hogy ezekre a témákra majd később vissza tudunk térni. wants to comment on the objections and reservations of the commission. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy az előadó szeretne még hozzászólni. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen a bizottságnak a hozzászólását. Teljes mértékben meg tudjuk érteni a bizottságnak az álláspontját és magatartását. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ennek a rendeletnek megfelelő szabályokat kell lefektetni a támogatott országok számára. Nekünk persze megvan a saját véleményünk, és azt érvekkel is tudjuk alátámasztani. Konzultáltok az Európai Parlament saját jogi szolgálatát is, és ők azt mondták el, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében a parlamentnek lehetősége van arra, hogy továbbra is beleszóljon ennek a támogatásnak az életébe. Tehát meg tudja figyelni a támogatásokat, ellenőrizni tudja minden egyes esetben azt, hogyha ennek a támogatási eszköznek a keretében pénzeket bocsátanak rendelkezésre. És ezáltal természetesen a parlament Lisszaboni szerződésben biztosított jogait is megfelelően tudja gyakorolni természetesen számítunk a Dán soros tanácsi elnökség támogatására abban, hogy ebben a kérdésben egy vállalható kompromisszumot tudjunk elérni. Úgy gondolom, hogy a kompromisszum az Európai Parlament jelenlegi jogainak a megőrzéséhez is fontos, és kompromisszumban bízunk a árnyék előadókkal való együttműködésben is. Okay, this closes. Köszönöm szépen. Ezzel akkor ennek a témának a megvitatását le tudnám zárni. Módosító indítványok beadásának határideje április 10-e déli 12 óra. Akkor térjünk vissza az előző témánkra. ami kimaradt, mert sem az előadó, sem Kaspari úr nem voltak itt. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról van szó. Az illetékes a Foglalkoztatásügyi Bizottság. Úgyhogy mi véleményt készítünk. Előadunk Julio Winkler úr, aki kimentette magát nem tudott ma eljönni az ülésre, és Kaspari urat kérte meg a népát képviseletében, hogy a nevében eljárjon. Úgyhogy át is adom a szót Kaspari úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. A szót szeretnék Juliu Winkler nevében is minden jelenlévőt üdvözölni. Saját maga szívesen előadta volna ugyanaz álláspontját, de a holnapi kiterített napirend miatt holnapra nem lehetett elhalasztani ezt a napirendi pontot, ő viszont már nem tud itt lenni, éppen ezért a nevében fogom felolvasni azt, amit ő el szeretett volna mondani. Fund, the IGF, was created in 2007 and exceptional 2007-ben jött létre, 2009-ben rendkívül intézkedések születtek, 2012-ig hogy a jelenlegi foglalkoztatásügyi helyzettel foglalkozon Európában hasznos eszköz ez, amely az Európai Szociális Alapot egészíti ki, ami inkább hosszú távú strukturális kérdéseket illet. Most a bizottság felülvizsgálja ezt az eszközt, amely a válságos időkre utal. Úgy gondolom ez pozitív lépés előre, hogy az állampolgárok realitásait tükrözzük. Javaslataim először is a több éves pénzügyi kereten kívül kell hagyni a globalizációs alapot, a jelenlegi alkalmazás keretén belül, ez 11 hónap a tagállamok vonatkozásában a kérvények feldolgozásához. Így elrettent attól, hogy túl sok kérelem szülessen. Persze minden egyes költségvetési sort alaposan meg kell vizsgálni, ahhoz, hogy a cél célt elérjük. Jelenleg gyakorlatilag minden pénz elköltésére nem kerül sor, úgyhogy van még abszorpciós kapacitás, és remélem, hogy az új javasolt eljárás a várakozási időt csökkenti. Most átlag 11 hónapról van szó a kérvény, illetve a kifizetés között. Most 8 hónapot javaslunk az adminisztrációs rész felgyorsításával az intézményközi intézkedésekig. Második javaslat. A célok és a, a, az, elér, az elérésére bevetett eszközök reálisabb felmérése. hosszabb finanszírozási időszakot javaslunk, többek között. Ezen kívül be kell vonni a mezőgazdasági termelőket is ebbe, ami kimaradt a korábbi javaslatban. A kedvezményezettek körét újra kellene definiálni, egyértelműen rámutatni arra, hogy melyik Európai Uniós alap mire költendő, ha sürgőségi eljárásról van szó, vagy valamilyen struktúrális változásról a a kapon belül. Semmi más Európai Uniós alapból való részesedés ne zárja hassa ki a kedvezményezettet ezen alapból való juttatásokból. Legyen az, az iparág, a mezőgazdaság, bilaterális vagy multilaterális megállapodások következtében elbocsátott valaki. Összességében egyre inkább kereskedelmi orientáltságúnak kellene lennie. Célja részben a szociális kérdések megoldása. Egyre inkább a kereskedelmi politika keretén belül merül fel ennek kérdése Ami a szociális kérdéseket illeti, erre is ki kell terjeszteni, ezért főleg a Lisszaboni szerződés értelmében a parlamentnek biztosítani kell azt, hogy a, az alap tényleg eléri ezt a célt. Ilyen jellegű módosító indítványokat támogatnék, hogy nagyobb lenne a koherencia az Európai Uniós kereskedelmi politika, illetve annak szociális következményei között. Tehát Winkler Gyula kollégának ez volt az álláspontja, a véleménye, és már előre örülök a hozzászólásoknak, megjegyzéseknek, amiket el fog hozzájuttatni. Thank you, this is very... Köszönöm szépen, nagyon jó volt ez a beszámoló az előadó részéről. A jelentés tervezett a dokumentumok között van, módosító indítványokkal együtt, és egyetértek az előadóval, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap egyre szorosabban kapcsolódik az Európai Unió alap politikai céljaival, szociális kiigazítási mechanizmusokhoz. Megnyitom a vitát. Maria Eleni Koppa, a szocialista frakciótól kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A globalizációs alkalmaz, alkalmazkodási alap egy nagyon hasznos eszköz, hiszen lehetővé teszi azoknak a munkavállalóknak a támogatását, akik elvesztik az állásukat és nyilvánvalóan segítheti a helyi gazdaságot is az ott munkájukat elvesztő munkavállalók támogatásán keresztül. Tehát nagyon is támogatható, hogyha ezt az eszközt egyszerűvé tesszük, ugyanakkor rendelkezés álló pénzforrásokat feltöltjük. És az is támogatandó, hogy ki terjesszük ennek a hatáját, az alkalmazási körét a mezőgazdaságra is. Úgy gondolom, hogy nagyon jó intézkedéseket terveznek most itt, és éppen ezért a szocialista frakció csak támogatni tudja a globalizációs alkalmazkodási alapnak a működésére vonatkozó szabályok egyszerűsítését. Ami a rendelkezésre álló pénzeket illeti, kicsikét eh, egyszerűsíteni kell az eljárásokat, szorosabbá kell tenni, éppen itt az ideje, hogy elbeszélgessünk arról is, hogy a nemzetközi kereskedelmi egyezmények keretében milyen modelleket alkalmazunk. Úgy gondolom, hogy nem éri meg olyan nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat kötni, amelyeknek az Európán belüli szociális helyzetre negatív hatása van, és azután ugye arra kényszerülünk, hogy a negatív egyezményi hatásokat kiegyenlítsük. Zöldektől az árnyék előadó. Köszönöm, elnök úr az alap fontos, fontos a szociális célok tekintetében, bár tudjuk, hogy nem ritkán fordul elő, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap nehézségekkel küzd, bizonyos tehát nem feltétlenül a globalizációval kapcsolódó nehézségek esetében kap támogatás bizonyos vállalkozás ebből az alapból. Támogatjuk az egyszerűsítést, az eljárás lerövidítését. Igazából a problémát a mezőgazdasági gazdák kérdése okozza. A bizottság megkezdi a Mercosurral tárgyalásokkal, a tagállamokban ez nehézségeket okoz, és természetesen az Európai Parlament számára, és akkor egyszer csak van egy javaslat, amelynek az a célja, hogy két-három milliárd, vagy két és fél milliárd alap esetében kompenzáljuk azokat a gazdákat, akiket természetesen elsősorban érinti egy olyan megállapodás, amit a Mercosurral kötünk. Hát látszik, hogy ez hova fog vezetni. Egy kicsit uh, nagy falat ez. Szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk, megkérdőjelezzük a mezőgazdaságunk egy nagy részét, és aztán azt mondjuk a gazdáknak, hogy aláírtunk egy megállapodást, számunkra el fognak tűnni, de kap, kapnak egy kompenzációt, egy csekket. A gazdánk fejével, ha gondolkozunk Európában, akkor ez elég furcsa. A gazdák bevonása ebbe az alapba a bizottság részéről egy olyan javaslat, ami abszolút ellentétes a mi elképzelésünkkel, és nem csak a kap reform folyamatával, amiről először úgy kéne döntenünk, az azt kéne eldöntenünk, hogy milyen mezőgazdaságot akarunk, és milyen gazdákat akarunk támogatni, hanem egyébként is ez egy abszolút szinte pervers módja annak, hogy kártérítést adunk a gazdáinknak Európában, és ugyanakkor Latin Amerikával pedig szabadkereskedelmi egyezményeket kötünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A GUER részéről a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Nos, a helyzet az, hogy az euró óta 25 millió emberről beszélünk Európán belül, mint munkanélküliről, ez a válság a globalizáció és a globalizációhoz kapcsolódó szakpolitikáknak köszönhető. Úgyhogy végül is, ami a globalizációs alapot illeti, tapasztalataink alapján, akik ebből az alapból részesültek, gyakorlatilag azt mondhatják, hogy nem elegendő, nem megfelelő, és csak valahogy összetákoljuk azokat a lukakat, amelyeket a gazdasági válság csak még nagyobbra tágított. Úgyhogy valamit visszadunk az embereknek, oktatás és egyéb keretek között, ez üdvözlendő, de végül is ez nem kárpotolja azt a tényt, hogy kevesebb a munkahely Európában, kevesebb a munka lehetőség, mint korábban volt. Konkrétan én arra gondolok, hogy nagyon sok munkavállaló, aki gyakorlatilag egyáltalán kérvényezte ezt a, a támogatást, egyáltalán nem volt elégedett. Írországban például óriásiak voltak a késlekedések, ez főleg a helyi önkormányzati és európai szintű ügyintézésnek volt köszönhető. Gyakorlatilag a, a pénzeknek a felét visszautalták az EU-nak, mert időben nem költötték el őket, úgyhogy a lényeg az lenne, hogy a munkavállalók könnyen hozzáférjenek ezekhez az alapokhoz. Másodszorban pedig messzebb kell menni. Volt már egy derogáció, itt ezer munkavállaló helyett most már csak 500 uh, elegendő a kérvényezéshez, úgyhogy a továbbiakban most már megint csak 500 lesz, de én még tovább mennék, még alacsonyabbra kellene ezt a küszöbértéket megállapítani, nem 500 munkavállalóra, és az időkeretet is csökkenteni kellene, nevezetesen mire egyáltalán ez a pénz eljut az emberekhez. Aztán nagyobb koherenciára van szükség az Európai Szociális Alap, illetve a globalizációs alap között, mert az egyik az a egy támogatásként született, a másik pedig ennek kiegészítéseképpen, hogyha valami bekövetkezik. Úgyhogy szerintem egymást kiegészítőnek kellene lennie. Végül a legvitatottabb kérdés, nagy lesz a vita a gazdáink és a KKV-k integrációját illetően mi ezt ellenezzük. Itt teljes mértékben két különböző dologról van szó a globalizáció miatt, amit különbözőképpen kell megközelíteni, a, fog, a mezőgazdasági gazdálkodók, illetve a munkavállalók részéről, nem a kapon keresztül, szélesebb körben a végrehajtott szakpolitikák segítségével. Kevesen ellenzik ezek, ezek a szabadkereskedelmi megállapodásokat, mert azt mondják, hogy nem lesz jövője a kisgazdáknak, a kisgazdálkodóknak Európán belül. Nyilván felmerül a szabadkereskedelmi megállapodások megkötésének kérdése is, mint lehetőség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor a bizt, bizottság következik, Jean-François Lebrun úr. Oui, merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr, a szót. Nos, egy-két választ engedjenek meg az alapot illetően. Azt hiszem nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a globalizációs alap nem kereskedelmi tárgyalások része. Olyan eszköz ez, amelynek célja, hogy segítsen a munkavállalókon, akiket különböző gazdasági helyzetek sújtanak, azzal a céllal, hogy könnyebben találjanak új munkát. Szolidaritást akar kifejezni európai szinten, szemben olyan eszközökkel, amelyek kereskedelmi megállapodásokat képviselnek, amelyek az állampolgárok zöme számára pozitívumként élhetők meg, de lehet negatív hatásuk is. Ezért fontos ez a szolidaritási alap. Ezt az alapot a tagállamok hozták létre és hajtják végre, azért, hogy saját nemzeti politikáikat egészíthessék ki, amelynek célja az, hogy az elbocsátott munkavállalókon segítsenek a szubszidiaritás tehát megjelenik ezen a területen. Ezen kívül kiegészítésképpen jelenik meg nemzeti programokon kívül, mert előfordulhat, hogy néha rosszul hajtják őket végre, vagy rosszul kezelik őket, és ezt mi sajnálatosnak tekintjük. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a bizottság azt javasolta, hogy a derogációt, amelynek segítségével föl lehetett lépni a gazdaság és pénzügyi válság vonatkozásában magasabb szinten ki lehessen terjeszteni. Ez a derogáció nem tantható fenn, mert bizonyos tagállamok ellenzik, akik nem teszik lehetővé azt, hogy tárgyaljunk, főleg például az Európai Parlamenttel arról, hogy hogyan tovább a válságos derogációs intézkedés keretén belül. A 2014-2020-as tagállamok nyilvánosan is elmondták a múlt héten, hogy ellenzik a szubszidiaritás elve alapján. Olyan elvről van szó, amelyel kapcsolatban a bizottság elkívánja mondani, hogy ezzel szemben a globalizációs alap tiszteletben tart mindent, ami a szubszidiaritásra vonatkozik, hiszen a tagállamok kérvényeznek, semmiféle kötelezettségük nincs, nekik kell definiálni azokat a kiegészítő intézkedéseket, amelyeket ö, támogatni kívánnak ezen alap segítségével. Úgy gondolom azt is fontos hangsúlyozni hogy több olyan módosító indítvány, amelyet az előadó megfogalmazott, valós érdeklődést érdemel, és a bizottsági szolgálatok szintjén oda fogunk figyelni a, a különböző javaslatokra. Végül azt szeretném még elmondani, hogy a globalizációs alap, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, kiegészíti az európai szociális alapot is, amelyet a tagállamok hoztak létre. Ha a kérdést feltesszük, hogy mi a helyzet a kiegészítő jelleggel? Nos, azt találjuk, hogy más eszközökre is igaz ez, nincs átfedés, vagy negatív felhasználás. Végül, úgy gondolom, hogy a globalizációs alap, amely most már kiterjedhetne a független vállalkozókra, a kis tulajdonnal rendelkezőkre, a kölcsönzött munkavállalókra, és mindenféle kategóriájú munkavállalóra lehetővé teszi azt, és ez fontos, hogy nem csak szolidaritásunkról tegyünk tanúbizonyságot, hanem az egyenlőségről is európai szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az előadó szeretné lezárni a vitát, vagy Kasparion? Két megjegyzésem lenne. Zsadó kolléga ugye azt mondta, hogy a bizottság a Mercosur tárgyalásokat megpróbálja újra elindítani, anélkül ez a parlament álláspontjára figyelemmel lenne. Ugyanakkor a parlament üdvözölte a tárgyalások újraindítását, ez, ezzel kapcsolatban csak ennyit és itt a bizottságban még sokat kell majd beszélnünk ezekről a tárgyalásokról, hogyha azok tényleg e, elkezdődnek, akkor hogyan folytatjuk azokat, milyen eredményekkel járnak, még van egy kis időnk, e, most még ugye folynak, még sajnos nem folynak a tárgyalások. A másik pont pedig úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság területén, illetve a, KM, a KKV terület területén is tennünk el lépéseket, ezeket föl kell vennünk a rendeletbe. Úgy tűnik, hogy vannak itt frakciók, akik nem akarják a KKV-kat támogatni, hiszen ők inkább a nagyobb és központosított struktúrákra tesznek történelmi okokból, ugyanakkor észre kell vennünk, hogy egyre több olyan KKV van, amely igenis ki van téve a globalizációnak, részt vesz ezekben a folyamatokban, nagy vállalatoknak a beszállítója, koncernek beszállítója a globalizáció következtében, és egyfajta függőség alakult ki, amit fel kell, hogy ismerjünk, tehát bizonyos nagyobb vállalatok a globalizáció negatív hatásai miatt nehézségekbe kerültek, és ezáltal ö, nem csak munkavállalókat, hanem KKV-kat, akik beszállítanak nekik, őket is utcára kellett tenniük, meg kellett válniuk a beszállítóktól. És az a furcsa helyzet állt elő, nekik nem segítünk. Az a helyzet, hogy Európai Unióban a munkavállalókat különbözőképpen kezeljük, csak azért, mert az egyikük egy nagyvállalatban dolgozik, míg a másikuk egy KKV-nél, és őértük nem érezzük magunkat felelősnek. Tehát ezt nem engedheti meg egy modern európai szociális politika, éppen ezért a mai vitának a hozzászólásaiért köszönetet mondanék, és továbbadom őket a vélemény megfogalmazójának. Fine. Rendben. Határidők módosító indítványok benyújtási határideje március 29 este 6 óra. Térjünk át a 8-as napi rendi pontra. Az antidömping rendelkezés jogalkotási dosszié, módosító indítványok megtárgyalása. Mi vagyunk a felelős szakbizottság, és jó magam, én vagyok az előadója a témának. Kérem figyeljenek rám. This amendment to the anti a dömpingelt behozatal az emberi védelemre vonatkozó rendelet módosító indítványai azért születek, mert a WTO határozatot hozott bizonyos mechanizmusokra vonatkozóan. A rendelet viszont nem felelt meg, a mi rendeletünk nem felel meg a világszintű kereskedelmi szabályoknak. Az Európai Unió nagyon büszke arra, hogy a globális kereskedelmi szabályokat kötelezőnek tekinti az Európai Unió területén, hiszen a szabályokon alapuló globális kereskedelmi rendszer támogatjuk. Nyomás alatt vagyunk, A WTO által meghatározott határidő miatt nagyon gyors eljárást kell lefolytatnunk. Egyszerűsített eljárást folytatunk le. A 46 per 1-es eljárási szabályzati cikkünk alapján járunk el eszmecserést folytattunk az Európai Bizottság szolgálataival, hogy tisztázzuk a nyitott kérdéseket. Az a közös álláspont, hogy a bizottság által javasolt módosításokat egy az egyben el kell, hogy fogadjuk. Nincs politikai véleményeltérés, egyetértünk a változások egy céljával, nincs eltérés a megfogalmazások tekintetében sem. A javaslatom az, hogy itt a szakbizottságban szavazunk erről a témáról. Az antidömping rendelet változásáról. és ne járjuk végig a normál jogalkotási eljárás egyes fázisait. Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Van-e valakinek megjegyzése, hozzászólása ehhez a témához? Az egyszerűsített eljárástról a koordinátorok egyhangúan döntöttek. Hallgassuk meg az Európai Bizottság képviselőjét, ki fog felszólalni? Martin Lukács úr, önél szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem hiszem, hogy bármit hozzá kéne tegyek az ön bejelentéséhez. A javasolt módosítás az e- első VTO-s eset eredménye a Kína az Európai Unió elleni belépett föl. Ugye nagyon sok kínai intézkedés van, és nagyon sok ilyen Kínával kapcsolatos probléma van. Ezért ugye Kína félvetette, hogy az EU-ban nem teljesülnek a WTO-s előírások. Ezért most teljesítenünk kell a WTO-s kötelezettségeket. Ennél se többet, se kevesebbet nem teszünk. Ez abszolút technikai módosítást jelent, egyszerűen végrehajtjuk a WTO Genfi Bíróságának az ítéletét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ellenvetés, fenntartás. Akkor a megállapodás szerint fogunk eljárni. A szakbizottságban holnap fogunk szavazni erről a kérdésről. 9-es napi rendi pont közös halászati politika külpolitikai vetületei. Ez egy vélemény, az illetékes szakbizottság a halászati szakbizottság, és a mi véleménykészítő előadónk Josefa Andrés Berrea. A szakbizottságunk nem gyakran foglalkozik halászati kérdésekkel. de érthető ugyanakkor, hogy a halászat, a kereskedelem kéz a kézben járnak. Úgyhogy most alkalmunk van arra, hogy foglalkozzunk -e ezzel az érdekes területtel. Hozefa, őnél szó, kérem vezesse fel a vitát, mutassa be a véleménytervezetet, amit mindenki megtalál a dossziéban egy oldalas szöveg hat bekezdése. Öné a szó. Gracias, presidente. Como usted ha dicho... Köszönöm szépen, elnök úr. Már elmondta, hogy nagyon kevés átfedés van a mi területünk és a közös halászati politika között. Éppen ezért a vélemény is röviden lett megfogalmazva a rendelkezésre álló idő, illetve a rendelkezésre álló helyre való tekintettel is, ezek rövidségre való tekintettel is, várjuk meg a módosítókat. A közös halászati politikának a reformja fontos, és ennek keretében a külpolitikai dimenziót is megfelelően figyelembe kell venni. Az Európai Uniónak ugyanis feladata, hogy a halászat fenntarthatóságát biztosítsa és megfelelő erőforrásként kezelje a halállományokat is. Tehát a közös halászati politikának eleget kell tennie a fenntarthatóság alapelvének. Ezzel kapcsolatban élünk itt javaslattal. Van egy olyan eszközünk, amely döntő fontosságú lesz a jövőbeli halászati politika szempontjából. Ebbe bele kell építeni egy átláthatósági záradékot, annak elkerülése érdekében, hogy a halálományoknak a túlhalászását megelőzzük. Vannak olyan egyezmények, ugyanis amelyek szinte e halálományok kizsákmányolásához vezetnek, éppen ezért fontos az Európai Unióban a halászatot összességében, de különösen az illegális halászatot megfelelően szabályozzuk. Az illegális halászattal szemben föl kell vennünk a harcot, és eh, nyilvánvalóan a harmadik országokkal kapcsolatos politikánkban is fel kell eh, lépni az illegális halászattal szemben, hiszen az illegális halászat az adott régió, halálományának a fenntarthatóságát súlyosan veszélyezteti. A regionális halászati bizottságokat jelenleg nem használják megfelelőképpen, de ezeket előirányozzák már a kölcsönös halászati kereskedelmi egyezmények. A regionális halászati szakmai szervezeteknek a munkáját tudományos alapokra kell helyezni, és a halászati egyezményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy a tengeri erőforrások megfelelően legyenek hasznosítva, fontos a halászati flottáknak az ellenőrzése ennek keretében, és így az illegális halászattal szembeni fellépés erősítése. A harmadik országokkal kötendő halászati egyezményekben, tehát erre kell garanciát kidolgozni, fontos ennek során, hogy a külpolitikai dimenzió keretében az illegális halászatnak sokkal nagyobb szerepet juttassunk, és a harmadik országokkal való kapcsolatainkban, egyezményeinkben ezt figyelembe vegyük. Nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban még kapunk módosító indítványokat. Köszönöm. Jaroslav Valensa. A néppárt nevében az egyik árnyék jelentés készítő, aki szót kap. Köszönöm, elnök úr! Köszönet az előadónak. Csak egy megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy még a kereskedelmi kontextusban is nagyon oda kell figyelnünk a tudomány szerepének egyre dominánsabb jellegére. Említette, hogy az EU-nak aktívan fel kell lépnie a különböző nemzetközi tevékenységekben, illetve a regionális nemzetközi halászati szervezetek munkájában el szeretném mondani még kiegészítésképpen, hogy szerintem a regionális tanácsadó testületek szerepét is erősíteni kell, függetlenül kell e, szakértő jelentéseket, véleményeket készíteniük az Európai Bizottságtól. Hiszen itt óriási szaktudás halmozódott fel a halászat szempontjából, úgyhogy fontos szerepet kellene szánni nekik, amikor a fenntartható halászatról születnek új megállapodások. Köszönöm. Köszönöm. Parancsoljon. Köszönöm. Üdvözöljük kollégánk jelentését, mégpedig pozitívan, aki nagyon jól rámutat arra, hogy milyen kihívás áll a halászat előtt. És természetesen a hatodik bekezdés is támogatjuk, amelynek értelmében több nyomon követhetőségre van szükség, hogy leállítsuk azokat az importokat, amelyek olyan országokból származnak, akik nem tartják tiszteletbe a fenntartható halászatot. Az illegális halászat eléggé összetett probléma, mert Európának nem nagyon van lehetősége arra, hogy leállítsa azokat a halakat, amelyeket illegálisan haláztak. Úgyhogy talán kiegészítésképpen a jelentéshez azt javasolnánk, hogy a 48. bekezdést vegye figyelembe a 2011. novemberi á, parlamenti á, állásfoglalásból, amelynek értelmében együtt kell működni az érintett országokkal. Ez fontos lehetőség lenne, hogy Európa aktívan vegyen részt nem csak abban, hogy bejelenti az illegális halászatot, hanem abban is, hogy egyáltalán eltűnjön az illegális halászat. Köszönöm. Veronika Weitz következik a bizottság nevében. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy mi is üdvözöljük azt, hogy ez a szakbizottság, amely a nemzetközi kapcsolatokkal, nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokkal foglalkozik alapvetően, most rátekint egy halászati témájú dokumentumra is. A legfontosabb, hogy jobb legyen a koherencia a halászati és konkrétan a kereskedelmi és általában az egyéb szakpolitikák között. Úgyhogy ilyen szempontból is vizsgálnunk kell ezt a kérdést. A véleménnyel kapcsolatban Igaz, hogy rövid, de tömör és szép. Nagyra értékeljük a véleményt, úgy, ahogy az meg lett fogalmazva, jelenlegi állapotában támogatja mi szándékunkat, hogy erőfeszítéseket tegyünk a fenntartható halászatért a belső elveinknek megfelelően. És az elvek része az, hogy a halászati döntések tudományos tanácsadáson kell, hogy alapuljanak, még világszintjén is hogyha támogatást kapunk, és úgy tűnik, hogy ez meg lesz a tanácsban és az Európai Parlamentben, a külső közleményünk számára, akkor ez megadja lehetőségünk számunkra, hogy megfelelősséget vállaljunk, figyelme véve persze azt is, hogy az Európai Unió nagy területet fed le, és fontos halászati kereskedelmi érdekek is itt szerepet játszanak. Hogyha megkapjuk a támogatást, akkor az egy egyértelmű politikai jelzés, és így meg tudjuk erősíteni a tárgyalási pozíciónkat harmadik felekkel szemben. A fenntarthatósági témát így előre tudjuk vinni, illetve a globális szinten is tudjuk támogatni ezt a kérdést. A vélemény támogatja azt is, hogy egy új generációs fenntartható átláthatósági halászati megállapodások születhessenek. Ez is hozzá fog járulni hosszú távon ahhoz, hogy a mi flottáink versenyképesek legyenek. Végül pedig a hatodik bekezdésre térnék rá. Nagy örömömre szolgál, hogy a szakbizottságuk támogatja a mi kereskedelmi eszközre vonatkozó javaslatunkat, amennyiben egy harmadik partner, vagy harmadik fél nem fenntartható módon folytatja halászati tevékenységét. A tanács és a parlament is támogatja ezt, és bízunk abban, hogy körű támogatást fogunk kapni a két intézményről, és minél előbb el tudjuk fogadni ezt az eszközt, és a jövőben már alkalmazni is tudjuk. Köszönöm szépen. So. Hozzafram. Rövid a jelentés, de pontos és fontos a tartalma. A bizottság mondta, ilyen nagyra törő értékelést nem gyakran kapunk a bizottságtól. Köszönöm szépen, mm, csak nagyon röviden, valamennyi hozzászólással egyet értek. a harmadik országokkal kötendő egyezményekről esett itt szó, itt koherens politikát követelünk, és a bizottság képviselője is azt mondta, hogy erre is sor fog kerülni hiszen ezek a partnerségi együttműködési egyezmények lehetővé teszik azt, hogy bizonyos követelésekkel lépjünk föl, és ezekbe az egyezményekbe az együttműködés feltételeként a kondicionalitás keretében bizonyos követeléseket építsünk be. Reméljük, hogy a bizottság támogatásával sikeresek leszünk, és a közös halászati politika reformjában is nagy előrelépéseket teszünk majd. Always concise. Köszönöm szépen, Hozefa mindig röviden fogalmaz. Határidő Április második a dél a módosító határidők benyújtásának a módosítóknak a határideje. Nyomás alatt vagyunk, úgyhogy nekünk is meg kell felelnünk az Európai Bizottság ütemtervének, illetve a Halászati Szakbizottság ütemtervének. Tízes napi rendi és a tizenegyes napi rendi pontokat együtt fogjuk tárgyalni. A mi előadónk Helmut Scholz, a Júri Szakbizottság számára készítünk véleményt. Az első pont szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációról és irányelv módosításról szóló téma. A második téma pedig az éves pénzügyi kimutatásokkal foglalkozik, konszolidált pénzügyi kimutatásokkal és kapcsolódó beszámolókkal bizonyos jogi formai vállalkozások esetében. Ez a két téma közel áll egymáshoz, ezért közösen tárgyaljuk meg a két témát, és már meg is adom a szót az előadónak, Helmut Scholznak, aki mindkét esetben az előadónk. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr nagyok ezek a dossziék. Nemzetközi kereskedelmi szakbizottságban ez az egyik legnagyobb dosszié, de más szakbizottságok is foglalkoznak ezzel. Véleményt készítenek a fő, az illetékes szakbizottságnak, a juristnak a számára. És a két egymáshoz szorosan kapcsolódó jogalkotási javaslatról most várom a véleményüket átláthatósági irányelv módosításának az általános célja az, hogy biztosítsuk a bizalomépítést az egész Európai Unióban a befekt, befektetők számára és az értékpapírok kibocsátóinak megfelelő átláthatóságot biztosítsunk. Az további előírásokat vezetnek, bevezet be az Európai Bizottság javaslata, bizonyos szakipari területek, illetve kormány kifizetések esetében a harmadik országokat is beleértve, amikor értékpapírokat vezetnek be az EU piacán. Az EU szintjén az átláthatóság irányelv 11-es preambulum pontja, ez egy 2004-es irányelv, azt javasolja a tagállamoknak, hogy ösztönözzék azokat az országokat, amelyek befektetésekkel foglalkoznak, hogy az éves mérlegükbe vegyék be ezeket az adatokat. De az irányelv nem kötelező jellegű, úgyhogy az ilyenfajta kifizetések, amikor kormánya célzott, az ilyen kifizetések nem kerülnek, nem lesznek közétéve. Itt felmerülnek akár kőolajipari témák is, és ezek a szakterületek bizonyos országok esetében, harmadik országok esetében, amelyek gazdagok a természeti erőforrásokban, a kormány számára jelentős bevételeket is jelenthetnek. 3,5 millió ember él olyan helyen, olyan országokban, amelyek rendkívül gazdagok kőolajban és egyéb természeti forrásokban. Az Európai Bizottság javaslata az, hogy bizonyos tehát ez a második témára térek át, meghatározott jogi forgalmai vállalkozások esetében az átláthatóság. Egyszerűsítés kisebb cégek számára, és az elszámoltathatóság fokozása a pénzügyi kimutatások esetében a harmadik javaslat, hogy megfelelő információt kell biztosítani a felhasználók számára. Viszont van egy negyedik cél is, erre szeretném felhívni a figyelmüket. Fokozni kell a kormányok számára szóló kifizetések nyilvántartását és közzétételét, beleértve a kőolaj a kapcsolatos kifizetéseket és a jogalkotási javaslat jelentős támogatást kapott. Részletes további követelményeket kell előírni az ilyen esetekre. A jogalkotási javaslat, tehát a harmonizáció, az átláthatósági intézkedések esetében, illetve a második téma, ami pénzügyi kimutatásokra vonatkozik, megváltoztatná, ez a két javaslat megváltoztatná azt, hogy olyan EU társaságok, amelyek részt vesznek ebben az iparágban, és harmadik országok számára kifizetéseket teljesítenek, országonként, illetve projektenként közé kellene, hogy tegyék az elszámolásaikat. jelenlegi helyzetben az EU előírásai nem kötelezőek, tehát nem kell közzétenni az ilyenfajta elszámolásokat. A mostani ilyenfajta kifizetések, amelyeket specifikus országoknak céloznak, általában ezeket nem teszik közzé. Tegyék közzé, amit fizetnek és amiért fizetnek. Ez az elve az új átláthatósági szabályoknak azért, hogy a kormányok elszámoltathatók legyenek a források felhasználása tekintetében, illetve a harmadik országoknak, harmadik kormányoknak szánt kifizetéseket is közé kell tenni. Az EU befektetők esetében magas szintű átláthatóságot kell biztosítani, és szociális felelősséget kell, hogy tanúsítsanak, amikor harmadik országban dolgoznak a szállító országokban bekövetkező fejleményeket is figyelembe kell venni, amikor kormányok kapnak harmadik országban ilyen kifizetéseket. Hogyha ez átláthatóvá lesz téve, akkor ez hozzá fog járulni az adott országban is az állami pénzek, közpénzek ellen, felhasználásának az ellenőrzéséhez. mert egyébként korrupcióhoz és konfliktusokhoz vezethet az ilyen pénzek felhasználása. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy közé kell tenni, amit, amiért fizetnek, ez hozzájárulhat a korrupció elleni harchoz is. Vannak olyan befektetők, akik úgy gondolják, hogy ez súlyosan fogja érinteni az Európai Uniós befektetőit összehasonlításban más területek befektetőivel, akiknek nem lesz ilyen kötelezettsége ugyanakkor erre nincs semmilyen bizonyíték. Az Európai Bizottság egy kivételt is fölállított, amikor a harmadik országbeli törvények nem teszik lehetővé a közétételt. Az előadó nem talált olyan országot, ahol ilyenfajta törvény létezne. Az Európai Uniónak oda kell figyelnie, hogy ne ösztönözze a korrupt kormányokat arra, hogy ilyenfajta törvényt hozzanak. A British Petroleum például, vagy más nagy befektetők nem igényelnek ilyen kivételi lehetőséget. Most rátérnék a részletekre. A bizottság javaslatától ellentétesen az, az Egyesült Államok szabályai nem biztosít ilyen kivételt, amikor a befogadó ország törvénye tiltja a közétételt. Az előadó azt javasolja, hogy ne szerepeljen ez a kivétel. Már csak azért is, hogy konzisztens legyünk az Egyesült Államok megközelítésével. A, maga az ipar felismerte, hogy a kitermelő iparágnak egyre átláthatóbbá kell vennie, fokozni kell az elszámoltathatóságot, és ez hozzá fog járulni a jó az energiaforrásokat főleg exportáló országok esetében. A jövedelmek átláthatóságát országos szinten kell biztosítani. 35 ország az EITA szabályt már végrehajtja, és 60 legfontosabb kőolaj előállító társaság is vállalta ezeknek a szabályoknak a teljesítését. Egyébként több mint 80 világszintű befektetési intézmény jelenleg több mint 16 milliárd dollárnyi értéket kezel. Az Európai Bizottság és a nemzetközi intézmények támogatják ezeket az új szabályokat. Az Egyesült Államok is csatlakozni fog a kezdeményezéshez. A Dovili G20-ak találkozóján májusban is fölmerült az, hogy az átláthatósági törvényeket és szabályokat ösztönözni kell, vagy támogatni kell az önkéntes közétételt is a kitermelő országok és kitermelő társaságok esetében amikor kormányok számára kifizetést teljesítenek ezek a cégek, akkor ezekről az adatokat közé kell tetni. A bizottság a magyarázatában egy 2010-es Egyesült Államokbeli törvényhez hasonlítja a jelenlegi javaslatot. A fogyasztóvédelmi szabályon alapult, ez egy 2010-es szabályon, ez a szabályok szerepelnek ebben a javaslatban a kitermelő társaságok számára, tehát kőolaj, gáz és sásvány kitermelőkről van szó. A kifizetéseiket közé kell tegyék. Sajnos még az így kialakított törvény nem működik a mindennapokban, ugyanakkor ez lehetőséget ad az, arra, hogy az Európai Unió vezető szerepet kapjon a G20-ak keretei között, és máshol is ösztönöznünk kell az ilyen szabályok elfogadását. 2010-ben Hongkong például hasonló javaslattal állt elő kőolaj és ásványi termelő országok esetében, amelyek tőzsdén jegyzettek. Az Európai Parlament már több állásfoglalást hozott az ilyenfajta témában. A kitermelő szektor számára kötelező jelentéskészítést írnak ezek elő. Az EITA szabályok és a korrupció elleni harc keretei között például az észak-afrikai országokban, a szárattól déli afrikai területeken, a kereskedelmi és befektetési területeken ezeket a szabályokat alkalmazni kell, és a kelet-afrikai országok Kenya és Zambia delegációjának a részese voltam, és ott is úgy láttam, hogy a gazdasági realitásra fennáll annak, hogy ezeket a szabályokat be lehessen vezetni. A bizottsági javaslat céljaival abszolút egyet tudok érteni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az európai feladata és a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság feladata az, hogy ellenőrizzük a szabályok hatékonyságát és végrehajtását. A jogalkotás során nem szabad hiányosságokat kialakítanunk, ezért a kérdés az, hogy az Európai Bizottság javaslata eléggé pontos-e. Például az irányelv tervezet országonkénti és projektenkénti jelentés készítési kötelezettséget tartalmaz. De lehet, hogy egy pontosabb nyelvezetet kell befejezet, bevezetni, pontosítani kell, mit jelent a projekt az irányelv esetében. Szerintem egyértelműen ki kell, hogy mondjuk, hogy a projekt minden tevékenységet jelent, ahol engedély alapján vagy jogi megállapodás alapján történik kifizetés. Mindez a jelentés készítési kötelezettség tárgyát kell, hogy képezze. Azt is meg kell, hogy kérdezzük magunktól, hogy megfelel-e a hatája az irányelvnek. A földszerzés a mezőgazdaságban jelenleg nem volt lefedve, ugyanakkor valószínűleg ezt a tevékenységet is be kellene venni. Vannak olyan vállalkozások, amelyek más szektorokban tevékenykednek, kiskereskedelemben, közlekedésben, másfajta tevékenységet, mondjuk energia előállítást folytatnak. Itt is fölmerül az, hogy az engedélyező hatalmasságok segítségével extra jövedelemhez tudnak jutni. Például a vegyes vállalatokat be kell -e vegyük? Ez a következő kérdés. A vállalkozások be kellene, hogy jelentsék az összes vegyes vállalatukat, leányvállalatukat, és így egyértelmű képet tudnánk -e kapni az ő műveleteikről és tevékenységeikről. Le kell zárnunk az összes törvényes hiányosságot, és csökkenteni kell a kivételeket. Megvizsgáltam azt is, hogy milyen információkat kell közzétenni. Olyan információk szerepelnek itt, mint a jövedelem, előállítás, alkalmazottak száma, eszközök. Az irányelv olyan tevékenységekre is vonatkozik, amelyeket 2004-ben az Európai Uniós intézmények 2,2%-ra becsültek a teljes EU GDP tekintetében. És itt figyelembe kell venni az adóparadicsomok kérdését is. Ki kellene esetleg terjeszteni a jelentési kötelezettséget olyan esetben is, amikor adóparadicsomban jelen van egy vállalkozás. Nemzeti szinten is végre kell hajtani ezeket a szabályokat. Különösen hasznosak lesznek ezek a szabályok akkor, hogyha fel akarjuk mérni, hogy fejlődő országokban például milyen támogatásokat kapnak kormányok, és meg lehetne határozni olyan régiókat, amelyek nem kapnak ilyen támogatás jellegű pénzeket. Aztán mi legyen a minimális összeg, amitől fölfelé jelentés kötelezettség lenne, A meghatalmazáson alapú jogi aktusok szerint kellene ezt meghatározni, ezt az Európai Bizottság mondja, én viszont úgy gondolom, hogy a társjogalkotó kell, hogy ezt meghatározza. Ez nagyon fontos a teljes gyakorlat szempontjából. Ezek a bevezető megjegyzések, illetve az eszmecsere során eh, szeretném azt kérni, hogy a következő napokban és hetekben folytassunk részletes eszmecserét erről a témáról várom, hogy konstruktív legyen az együttműködés az árnyék előadókkal. Április 25-én fogom benyújtani az jelentés tervezetet. Én nem húsvét előtt, hanem csak húsvétot követően. Köszönöm. Helmut, this is only an opinion for a... Köszönöm, Helmut. Ez vélemény, ami születni fog. Akkor megnyitom a vitát ki kíván hozzászólni a szakbizottság tagjai közül. A néppárt nevében Ábád úr parancsoljon. Most először szól a szakbizottsághoz? Igen, köszönöm elnök úr a szót. Először is nagy örömmel jöttem a szakbizottságukba, mert előtte a Költségvetési Bizottságban dolgoztam, és Pites Nasznire is utalnék, illetve kollégájára, az egyik a mediterrán, a másik pedig a szlovákiai érdekeket képviseli. Úgyhogy először is mindketten támogatják a javaslatokat az átláthatóság vonatkozásában, és a pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan is. Először is, mert egyszerűsíteni kell, és kötelezően rendelkezésre bocsátani az információkat, aztán, hogy segítsünk a KKV-knak, főleg azokra gondolunk itt, akik az egységes piacon jelen vannak. Ezen kívül ez nagyobb felelősséget ró a, például a harmadik országokra vonatkozó bányászat és erdőgazdálkodás terén. Végül az Európai Bizottsági Javaslata, amely 2011. októberében jelent meg országonként, projektenként rendkívül fontos, például a FLECT program, amely a kitermelő iparágra vonatkozott, erre a jelentés készítő is utalt. A hatodik cikk az átláthatóság irányelvet módosítja, új kötelezettséget bevezetve, az éves beszámolók, kimutatások vonatkozásában utalva a 9. fejezetre, ezért a, az árnyék jelentés készítővel együttműködünk. Több témában eszmét kell cserélnünk, például, hogy milyen területekre vonatkozik a tevékenység, szélesebb értelemben, hogy az éves kimutatásban mi legyen pontosan, a, mik legyenek a minimális információk, és még legyenek felvetve projektenként ezen kívül az európai rendelkezéseket közelíteni kell az amerikai törvényel, illetve nemzetközi szinten is közelíteni egymáshoz. Persze nem szabad elfeledkezni arról, hogy még mindig nem hatályos az amerikai rendelkezés, Nos, ennyit szeretett volna elmondani a két néppárti árnyék jelentés készítő erről a véleményről. Köszönöm szépen. Hát nagyon jól képviselték őket. Köszönöm szépen. David Martin következik. S és D. Szocialista frakció. Köszönöm szépen. Én vagyok az árnyék jelentés készítő az átláthatóság irányelv vonatkozásában. Először is üdvözölném a téma megközelítését mindig a nem kereskedelmi kérdésekkel foglalkozom, de ami a kitermelő iparágakat illeti, üdvözlöm a bizottsági javaslatot. De azonnal visszatérek majd a gyenge pontjaira, és mindesetre a javaslatot üdvözlöm. Gyakorta, amikor az ember Afrikába utazik, akkor rájön arra, hogy nem igazán áldás, inkább átok, hogyha hozzáfér az ember ezekhez a forrásokhoz, mert a multinacionális cégeknek korrupcióval kell szembenézniük, a kormány, a politikusok szerén, terén gyakorta erőszakosan lépnek fel, és ez az irányelv persze ezeket a problémákat közvetlenül egyáltalán nem fogja megoldani. Azonban világosabbá teszi ö, azt a tényt, hogy be kell számolni arról, hogy a pénzeket ott hol költ, hogyan költik el. Üdvözlöm az országonkénti jelentéskötelezettséget, a projektenkénti jelentéskötelezettséget, de azonban felve, felvetődtek nehézségek is. Ami a forrásokat illeti, rendkívül fontos része ennek az egész vonalnak, mert hogyha az ember nem tulajdonos, akkor nagyon nehéz egyáltalán kitermelni is. Hogy ez nem része a jelentés kötelezettségnek, egy gyenge pont. Ami aztán a nagyvállalati szociális felelősséget illeti. Amikor beindult ez a folyamat, nagyon sokan azt mondták a múltik közül, hogy ők igenis ezt tiszteletbe tartják, de aztán rájöttünk, hogy ez nem így volt, mert olyan alvállalkozókat alkalmaztak, akik viszont nem tartották tiszteletbe ezeket az előírásokat. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy nem csak maga az anyavállalat, hanem az alvállalkozók is tiszteletbe tartják a kötelezettségeket. Vannak más gyenge pontok is, de tudom, hogy már nincs időnk, úgyhogy nem mennék ebbe most bele. Összességében azonban azt gondolom, hogy üdvözlendő és fontos fejlemény ez, és várom az írásbeli anyagot, hogy javaslatokkal élhessek a javítás szándékába. Köszönöm szépen! Valaki még szeretne szólni? Nem? Akkor hallgassuk meg a bizottságot. Az egyes témákért felelősöknek adom meg a szót, ami az átláthatóság irányelvet illeti, Erike du Colombier, vagy Karolina Majewska. Csak szeretnénk tudni, hogy ki képviseli a bizottságot. A két irányelv képviselői jelenségekvel foglalkozunk, de én elsősorban az országonkénti jelenséssel kapcsolatos kérdésekre válaszolnék, mert ez érint engem elsősorban. Először is köszönöm a megjegyzéseket. Solc úr, a jelentés készítője korábban említette azt a kivételi lehetőséget, amit a bizottság javasolt. Ez a kivétel tulajdonképpen korlátozott jellegű a bizottsági javaslatban, csak azért, hogy védje a munkavállalókat, amelyek olyan cégekre vonatkoznak, aki, ahol a büntető joga az adott országnak tiltja ezt. Tehát csak szeretem volna tisztázni azt, hogy itt nagyon kivételes esetekben van kivétel, pontosan azért, hogy védjék a munkavállalókat, ha ilyen eset felmerül, de eddig még ilyenre nem volt példa. Ha egy cég él ezzel a lehetőséggel, meg kell, hogy nevezze az adott országot. Nagyon sok képviselő említett amerikai törvényhozást, nagyon sok lett meg, majd júniusra ö, születik meg ezeknek az öme, úgyhogy egyelőre még nem tudjuk, hogy így lesz-e, hogy benne lesz a végrehajtási rendelkezésekben. Tökéletesen egyetértünk az előadóval abban, hogy a G8-akat arra kell ösztönöznünk, hogy nemzetközi normákat alakítsanak ki ebben a témában, hiszen nagyon fontos ez nem csak a fejlődő országok, hanem a versenyképességünk szempontjából is. Ugyanis ez az információ tartalmazhat kényes pontokat is. Úgyhogy minden cégnek kellene használnia ezt a szabályt, még odáig is elmennénk, hogy a, a G20-ak is ö, vegyék át ezt a normát. Ami a projekt meghatározásukat illeti, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a projektet három különböző ágazatra állapítjuk meg. A kitermelő iparág, az a kőolaj, a földgáz és a bányászat, illetve ott van az erdészet, az erdőgazdálkodás területe. Tehát a bizottságnak kiegyensúlyozott definíciót kell találnia, amely jól leírja a különböző iparágakat. A harmadik pedig a, az országunkénti jelentés kötelezettséget illeti. Volt például egy cég, amely azt az információt közvetítette számunkra, hogy ahogyan a projektet definiálják Kanadában, nagyon kis terület alapján történik. Ennek a cégnek pedig tízezer kis projektje volt eh, Hanadában, egy másiknak meg sokkal kevesebb. Tehát akkor tízezer ezer kis projektről kellett volna beszámolót készíteniük, ez rendkívül ö, nagy teher lett volna a cég számára is, meg hát annak is, akinek ezt el kell olvasnia. Úgyhogy megpróbál a bizottság egy kiegyensúlyozott megoldást találni a jelentési kötelezettség hierarchiájában tehát a projektek definícióját illetően is, illetve a jelentés kötelezettséget illetően. Kérem erről, ne feledkezzenek meg. A bizottsági szándék az volt, hogy a már létező nemzetközi kezdeményezéseket megerősítse, mint az ITI, ez főleg a kitermelő ágazatot érinti, de persze nem szabad elfeledkeznünk az erdély, erdőgazdálkodásról sem. Erre a két ágazatra koncentráltunk, mert itt nem megújuló forrásokról van szó. Az emberek tulajdonában van mindkettő, és a fejlődő országok szempontjából rendkívül fontosak. Tudomásunk szerint egyes országokban a kormány belévételének több mint 50%-át a kitermelő ágazatból szerzi. Egyes afrikai országokban az erdészet 12%-át adja a GDP-nek. Nyilván a javaslat tartalmaz felvizsgálati klauzát, itt lehetőségeket találunk a hatály kiterjesztésére, illetve néhány év elteltével a javaslat végrehajtására. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti a küszöbértékek megalapításánál, a bizottság úgy érezte, hogy a rövid rendelkezésére álló idő alatt nagyon nehéz volt megfelelő anyagot találni a küszöbértékek megalapítására úgyhogy időnyerés céljából javasoltuk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Ennyit szerettem volna magyarázatképpen elmondani. Köszönöm. Rendben. És a többi témára is szeretne reagálni? Uh, no. Nem. Mindkét témára vonatkozott az, ami elhangzott. Elnök, rendben. Akkor most visszatérünk az előadóhoz, Helmut Scholzhoz. Fajzias. Öné a szó. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Meghallgatva a kollégákat és a bizottság képviselőit, szeretném elmondani, hogy nagy érdeklődéssel várom a munkát mindkét dosszi esetében, mindkét téma esetében. Valószínűleg szakbizottság előtt fogunk vitát folytatni a 38-as cikkről, és ennek különösen az ötös bekezdéséről meg kell néznünk, hogy találunk a megoldást erre figyelembe véve a különböző pozíciókat, amit a David Martin a szociálisták részéről elmondott, illetve én is elmondtam a saját bevezetőmben, hogy mi a véleményem, és hogy mennyire fontos ez a pont. Talán ezt kellene majd pontosítani. Ahogy már mondtam, megpróbálom minél előbb a véleménytervezetet elkészíteni és benyújtani azért, hogy intenzív munkát tudjunk végezni, más szakbizottságokkal együtt is ezen a témán. Tudom, hogy például a Júri holnap folytatja az első eszmecserét a javaslattervezetről, Leneul az előadója a témának. Meg kell vizsgálnunk majd, hogy a többi szakbizottságnak mi lesz a véleménye. és az is fontos, hogy teljesítsük az ütemtervet, és júliusra le lehessen zárni a júriban a témát, illetve szeptemberben kerülhessen plenárisra. Elnök, köszönöm szépen! Határidő. Módosítok benyújtásnak a határideje május 10-e, este 6 óra, mindkét téma esetében. Az ülésünk nyilvános része ezzel lezárult. Koordinátori ülés következik ez azt jelenti, hogy mindazok, akik nem jogosultak arra, hogy itt maradjanak, koordinátori ülésem, kérem hagyják el a termet minél előbb, és minél halkabban. Uf.